Hölgyeim és Uraim! Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket a mai délutáni ülésünkön. Engedjék meg, hogy megkezdjük az ülést. Első pontban szeretném jegyezni, hogy Önök megkapták a mai ülés programját. Szeretném megkérdezni, van-e valakinek módosító vagy egyéb javaslata az ülés programjához úgy néz ki, hogy nincs, tehát a programot elfogadtuk. Egy kedves kötelességemnek kell eleget tennem. A Peti titkárság egy régi alkalmazottja, Angel Ardaiz úr ma befejezi a tevékenységét közöttünk. 30 évig szolgált kiváló módon az Európai Parlamentben. 25 évet itt az Európai Parlament különböző szerveiben, és 5 évet az Európai Parlament elemző intézetében. Kiváló munkát végzett, nagyon sokat segített nekünk, Engedjék meg tehát, hogy mindannyiunk nevében, a Peti titkárság nevében, a Petíciós Bizottság összes tagja nevében megköszönjem Ardai úrnak a tevékenységét, és minden jót kívánok neki. Fontos ez a tevékenység, fontos volt ez az együttműködés, és úgy gondolom tisztelettel kell ezt megköszönnünk. Ardai úr, köszönjük szépen! És hölgyeim és uraim, a következő pontunk, a hatodik számú napirendi pont, a, az European Court of Auditors nevű testületünk jelentése az Európai Unió ö, jogi tevékenységének előírásainak implementációjáról az Európai Unió alkalmazása a gyakorlatban címmel. Engedjék meg, hogy üdvözöljem körünkben Leo Brinkat urat, aki a jelentés előterjesztője lesz, tájékoztat bennünket a jelentésről, és utána pedig átadom a szót a koordinátoroknak, illetőleg az európai parlamenti képviselőknek. Brinkat úr, üdvözlöm Önt! Please, the floor is yours. Thank you very much, Good afternoon, ladies. Köszönöm a szót. Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt kollégák! Maga a jelentés, amit elkészítettünk, olyan jelentés, amit az Európai Parlament kért tőlünk a 2014-es évvel kapcsolatos mentesítések kapcsán. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a bizottság hogyan használja fel a rendelkezésére álló eszközöket arra, hogy ellenőrizze, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre az Európai Uniós jogszabályokat. Tehát ez egy rendkívül összetett téma, ugyanis nagyon sok horizontális politikai területet ölel fel. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy tényeket fogunk közölni, illetve horizontális megközelítést fogunk alkalmazni. Nagyon sok érintett felet kerestünk meg, Wikström asszonyt, a PETI szakbizottság vezetőjét, és köszönjük szépen, hogy az elmúlt hónap 24-én megrendezett konferenciánkon elfogadta azt, hogy ő legyen a vezető hozzászóló. Ezen kívül felvettük a kapcsolatot az Európai Ombudsmannal, a két legfontosabb szereplővel az EU-s jog végrehajtásában. Mindezt azért tettük, mert úgy gondoltuk, hogy azokra az intézményekre kell támaszkodnunk, azokra a szakbizottságokra kell támaszkodnunk, amelyek azért dolgoznak, hogy a polgárokra koncentráltan valósuljon meg az Európai Uniós jogszabályok végrehajtása. A petíciós szakbizottság nagyon komoly információ anyaggal rendelkezik annak kapcsán, hogy hogyan hajtják végre az Európai Uniós jogszabályokat. Na most, hogy hogyan is valósul meg az Európai Uniós jogszabályok végrehajtása, mindez kiderül a bizottság munkájából. A bizottság munkája az, hogy a kötelezettség sértéseket, a jogszabályok végre nem hajtását kiszűrje és ellenőrizze. Amit mi elvégeztünk, az tulajdonképpen az a munka, hogy megvizsgáltuk az Európai Unió jogát, az ide tartozó kihívásokat, a különböző kötelezettségsértések kockázatát és a kötelezettségszegési eljárások alkalmazását. Munkatársaink megvizsgáltak több bizottsági főigazgatóságot, illetve tagállami állandó képviseletekkel vette fel a kapcsolatot, más érdekelt felekkel, megvizsgálta a bizottság véleményeit, valamint azokat az auditokat, amelyeket a számvevőszék készített el, illetve a tagállami legmagasabb szintű számvevőszékek készítettek el. Na most az EU-s jog kapcsán rengeteg kihívásnak kell megfelelni. A bizottság egy rendkívül összetett konformitási helyzetet kell, hogy vizsgáljon. Itt három fontos elemet szeretnék kiemelni. Az első az, hogy nagyon sok és nagyon sokféle EU-s jogszabályt kell figyelni, másodszorban az EU-s politikai területek egymástól igen különbözőek, harmadsorban pedig a tagállamok nem egyforma módon hajtják végre az Európai Uniós jogszabályokat. Na most a petíciós szakbizottság azt javasolta, hogy az administratív kapacitást növeljük a nemzeti hatóságoknál, hogy jobban végrehajtható legyen a az európai polgárok jogainak érvényesítése, ez véleményünk szerint nagyon pozitív, sőt, releváns pont, és ezt uh, mi is kimondjuk a jelentésünkben. A bizottság megközelítéséből a következőket emeljük ki. Két fontos olyan pillér van, amely nagyon fontos az önök munkájának kapcsán. Ez a harmadik és a hatodik pont, Először is az, hogy arra kell ösztönözni a polgárokat, hogy a bizottság segítségével, vagy a bizottságnak való panaszbenyújtással megpróbálják a jogaikat érvényesíteni, valamint az éves jelentéstétel az Európai Uniós jogszabályok végrehajtásáról. További fontos pont az, hogy az EU-s jog végrehajtásának figyelése egy összetett feladat egység, feladat folyamat, ehhez idő, tudás, készségek és tapasztalat szükségeltetik a különböző főigazgatóságok hogyan is tudják beazonosítani ezeket a kötelezettségszegéseket, egyrészt a, az irányelvek átültetésének vizsgálatával, aztán a panaszok megfigyelésével, valamint saját nyomozások lefolytatásával. Az Európai Parlament petícióit is meg kell vizsgálni, mert ezek is fontos információforrások a bizottság számára. Nagyon sok Európai Uniós kötelezettségszegési eljárás indult el, és nagyon sok ilyen kötelezettségszegési eljárás tulajdonképpen nem valódi panaszra vezethető vissza, hanem késedelmes végrehajtásra. Ez körülbelül az esetek 60-80%-a, ez természetesen évről évre változik. Tehát a benyújtott panaszok közül minden hatodikat vagy hetediket kell valóban nyomon követni és végigvinni. A többi esetben kiderült, hogy nem Európai Uniós jogot sértettek, vagy pedig volt üdvösebb eljárás is, mint a kötelezettségszegési eljárás elindítása. Na most azok az ügyek, ahol valóban fogadjuk a panaszt, és el kell indítani a nyomozást, azok rendkívül fontosak, de vannak olyan esetek is, amikor maga a főigazgatóság indítja el a, az elemző munkát. A következőben felsorolnám azokat a pontokat, amelyek nagyon fontosak a főigazgatóságok számára. Tehát először is, hogy milyen nyomozati lehetőségekkel bírnak, aztán különböző fitness csekkeket végezhetnek el, aztán médiák jelentéseit vizsgálják, valamint megvizsgálják azokat a jelentéseket, amelyeket Európai Uniós ügynökségek vagy nemzeti hatóságok dolgoztak ki. Hát, hogy milyen hosszú legyen egy ilyen folyamat, az érdekes kérdés, tehát, hogy mennyi idő teljen el a panasz beérkezésétől a kötelezettségszegési eljárás megindításáig úgy találtuk, hogy általánosságban 147, vagyis majdnem három év szükségeltetett egy-egy panasz lezárásához. Ezeknek körülbelül az egyharmada, tehát 77 vonatkozik az Európai Unió kísérleti nyomozati stádiumára. Természetesen az egyik kihívás pontosan az, hogy a prioritásokat megtaláljuk. Végezetül pedig valódi büntetés viszonylag kevés esetben került kiszabásra, mert a probléma megoldódott mielőtt erre a szintre eljutottunk volna. A kötelezettségszegési eljárás általában hatékony eszköznek bizonyul, és biztosítja azt, hogy megfeleljenek a tagállamok az Európai Uniós jogszabálynak, annak ellenére, hogy viszonylag hosszú eljárásról van szó. A bizottság a konformitás elérésére más eszközöket is használ, például irányvonalakat dolgoz ki, amelyeket a tagállamok rendkívül nagyra értékelnek, és ezeknek az ajánlásoknak a számát még növelni is lehetne. Másrészt pedig végrehajtási terveket lehet kidolgozni, hogy a potenciális problémákat a tagállamok irányába be lehessen azonosítani, és ezek is hatékonyak voltak. Annak érdekében, hogy átláthatóak legyenek ezek a folyamatok, még nagyon sok mindent kell tennünk, mert ez egy elég bonyolult kérdés. Az érdekelt felek, a panaszosok, a tagállamok és az EU intézmények rendkívül magas szintű elvárásokat támasztanak, amelyeket nehéz kielégíteni a bizottságnak, tehát különböző módokon kell kommunikálnia az érdekelt felek irányába. A bizalmasság és az adatvédelem szabályait is figyelembe kell venni, és ez mindenképpen érvényesül, hogy az elvárásokkal kapcsolatos szakadék érvényesül, tehát a polgárok folyamatosan azt kérik a petíciós szakbizottságtól, hogy hatékonyabban hozzáférhessenek a kötelezettségszegési eljárással kapcsolatos információkhoz. Ez nem mindig valósul meg, ráadásul a bizottsági eljárások rendkívül hosszúak, és a tagállamokkal lefolytatott csere pedig bizalmas, tehát nem feltétlenül ezt várják a polgárok. Végezetül pedig beazonosítottuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel javíthatnánk a helyzeten. Ezek, ezek közül három a megfelelő információ hozzáférés, megfelelő információhoz való hozzáférésre és a jobb teljesítményre vonatkozik, és azzal zártuk a szövegünket, hogy kiemeltük a legfontosabb pontokat, például azt, hogy az Európai Uniós költségvetés felhasználása hatékonyabb lehetne, hogy különböző specifikus területeken általános megállapodásokra lehetne jutni, például az utasok jogainak kapcsán. Fontos, hogy hogyan kezeljük ezeket a panaszokat és a potenciális kötelezettségszegési eljárásokat. Ezen kívül a bizottság jelentéseit is hatékonyabbá lehetne tenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és természetesen szívesen fogadom a kérdéseket. Köszönöm meg önnek ezt a korrekt jelentést, a rövid összefoglalóját is, és a, az információkat is hozzá. Bizonyára több szinten lehet ehhez a kérdéshez viszonyulnunk. Az egyik, a jelent, az önök jelentése az, az egy nagyon jó képet ad arról, hogy körülbelül mi történik ebben az ügyben. Sokkal bonyolultabb a valóság, mint azt ön említette, és hát ebben a kérdésben elsősorban az Európai Bizottság az, amelyiknek komoly jogköreik vannak. Úgyhogy most engedje meg, engedjék meg, hölgyeim és uraim, hogy megkérjem René Slotjes és vagy Raluca Traskát, az Európai Bizottság képviselőit álláspontjuk közlésére. Igen, tessék parancsolni. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. És Brinkat úr, köszönöm szépen önnek is ezt a kitűnő munkát, az együttműködésünket a jelentések és készítése során. A konferencián, amit a számvevőszék Wikström asszony jelenlétében szeptember 24-én megtartott, szintén jelezte, hogy a számbevőszék milyen érdeklődést tanúsít az EU jognak a gyakorlatban történő teljesítése végrehajtásával kapcsolatban. Ez a Landscape Review nagyon fontos a nyomon követés szempontjából. Most értettük meg először, hogy a legfontosabb partnerek, érintettek, a tagállamok, a legfontosabb stakeholderek hogyan hajtják végre az EU jogot, és mi ebben milyen segítséget tudunk nekik adni. A Landscape Review felismeri azt is, hogy milyen komplex munka zajlik eh, ezzel kapcsolatban ezen a területen. A bizottság eh, 2017 óta rendelkezik egyfajta enforcement policy-vel, tehát a végrehajtása kapcsolatos politikával. Először is egyfajta invert, tehát egy leltárt készítünk, azután különböző közleményeket adunk ki 2016 óta az uniós jog végrehajtásáról. Tehát szeretnénk mindig néhány hét, néhány évre előre is felmérni, hogy mi lesz a helyzet. Vannak olyan eszközeink, amivel a jogszabályoknak való megfelelést kívánjuk erősíteni, és a tagállamoknál is vizsgáljuk azt, hogyha intelligensen, okosan használják ezeket az eszközöket a tagállamok, akkor ezzel sikerül-e időben és pontosan végrehajtani az EU jogszabályokat. A transzparenciáról is szólt a számvevőszék jelentése. Vannak olyan területek, ahol a tagállamokkal együtt talán még azért jobban is tudnánk teljesíteni. Ez a Landscape Review is azt jelzi, hogy a mi éves jelentésünk jó minőségű, de azért mindig lehet mindenem még javítani, és minél jobb tájékoztatást kívánunk adni a lakosságnak is. Talán a transzparenciát, az átláthatóságot is javítani lehetnek, különösen azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti átülteti jogszabályokkal hogyan ültetik át a tagállamok az EU jogot a saját nemzeti jogukba. Itt a, ezeket a compliance promotion eszközöket lehetne még mindenképpen tovább erősíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szoltész úr. Timmermans úrnak a, az Európai Bizottság első alelnökének van egy kedvenc szófordulata, krízishelyzetben én már legalább négyszer hallottam tőle, hogy kemények és határozottak leszünk. Ezt a keménységet és határozottságot kívánom önöknek is, és a számvevőszéknek is, mert azt hiszem, hogy egy nagyon fontos témáról beszélünk. Minden jog annyit ér, amennyit a gyakorlatban át tudunk ültetni belőle, és alkalmazni tudunk. Tehát ez egy nagyon fontos téma. Tisztelt kollégák, önöké a szó. Ki szót kérni? Jár úr? Tessék, parancsoljon. Ja, kann ich ja, Herr Igen. Én kaptam szót. Rendben, köszönöm szépen, hogy meghallgathattuk ezeket a gondolatokat. Hát épp a petíciós bizottságban, hogyha lehetek én a szeizmográfia annak, hogy hogy áll ez a helyzet az Európai Unióban, azt gondolom, hogy tehát az Európai Uniós polgárok élnek az Európai Unió jogával, és vár, el is várják, hogy az érvényesítése jusson. És ezért rögtön, hogyha problémákba ütközünk, amikor valami nem működik, és hát ezek általában illetékességi körök ütközéséből keletkeznek, ebben egyébként hát mi is illetékesek lehetünk, illetve nem néhol, de hát ezek olyan dolgok, hogy az európai jog érvényesítése általában, amiről szó van, és hát erről már szó is volt, hogy lényegében véven jogszabályok és irányelveink vannak, és hát tudjuk, hogy az irányelvek, ahogy a szó is mondja, nagyon sok területet szabályoznak az Európai Uniós tagállamokban, ezzel több probléma is van. Az egyik, hogy sokszor környezetvédelmi területről érkező petíciókat érintenek ezek a dolgok, tehát a, a benyújtó, a petíció benyújtója e, például panasszal él, hogy a környezetvédelmi tanulmányban szereplő dolgokat nem érvényesítik, bizonyos védelmi státuszokat nem vettek figyelemben a gyakorlatban, és a petíciós bizottságunk az ilyen eljárásokban, és hát sokszor olyan választ kapunk a bizottságtól, hogy hát nincs okunk arra, hogy a tagállamokban a jogszerű lebonyolításban mi kételkedjünk, megvalósításban kételkedjünk, hiszen a európai jogot ért érvényesítik, és ezért is a tervezési szakaszban tartanánk ezt nagyon kívánatosnak, hogyha ezekkel a szabályok betartásával élnénk, és a monitorozásnak lenne itt egy nagyon nagy szerepe, hiszen nagyon sokszor vannak olyan építési tervek, amikor már ezek a dolgok megépültek, és megállapítjuk, hogy a jogot, a jogszabályokat nem vették figyelembe kellően, akkor arról már később beszélni. Tehát ezért is én azt tartanám eh, kívánatosnak, hogy az Európai Bizottság részéről időben avatkozzanak be, monitorozzák ezeket a dolgokat, nem kell, hogy bizalmatlanok legyenek, de azt gondolom, hogy időben kell eh, lépni, és hát nyilván nagyon örülünk, hogyha a petíciók benyújtói élnek ezekkel a jogukkal. A második kértésben is támogatom önöket. Mi a számvevőszékkel kapcsolatban a benyomásuk, hogy ugye a törvények nem az égből hullanak ránk, ugye az, az európai törvényhozás hát egy bonyolult, demokratikus folyamat eredményeként jön létre, hogy a bizottság, parlament, tagállamok is részvételével, majd ezek benyújtásra kerülnek, elfogadásra kerülnek, és ugye bennünketen az dühít a legjobban sokszor, hogyha már törvényeket elfogad láttunk, és a tagállamok utána úgy csinálnak, mintha nem is vonták volna be őket a törvényhozásba. Tehát a, csak a megvalósítás során. Tehát ezért is felmerül bennem a kérdés, hogy Mm, hogy látja ön, tehát a tagállamok részéről a törvények megvalósítási készsége az eltérő? Van-e szórás ezt illetően? Mi az ön véleménye? Tehát azt látja, hogy van-e, van-e készség akarat arra, hogy ezeket megvalósítsák, az Európai Uniós törvényeket, illetve a másik, hogy szükségünk lenne-e egy keményebb szankciós mechanizmusra, mert hiszen éppen a közös európai agrár politikában egyébként nagyszerűen működik a megvalósítás, ugye nyilván hatalmas nagy munkaráfordítással, de hogy szükségünk van-e tehát egy olyan szankcionáló mechanizmusra, ami, hogyha valaki megszegi ezeket a szabályokat, hogy akkor gyorsabban lehetne ezeket érvényesíteni. Tehát a kérdés, hogy jobban és egységesebben lehetne a törvényeket, ugye érvényesíteni. Hát a jó hír ugyanaz, mint a rossz hír, hogy amikor a petíciókkal hozzánk fordulnak, akkor az Európai Unióban arról van szó, hogy a jogszabályok esetleg nem kerülnek, illetve eltérő módon kerülnek betartása, Hogyan tudnánk ezt a jövőben jobban érvényesíteni? Soltesz úr! Köszönöm szépen a szót. Én is szeretném megköszönni a nagyon fontos jelentést, amelyet most bemutatott nekünk a számvevőszék képviselője. Nagyon fontos kérdésről van szó. Az EU jogot hogyan hajtják végre, hogyan alkalmazzák a tagállamok. Több szinten is több problémával szembesülünk. Még mindig túl sok olyan ágazat van, ahol az európai irányelveket nem ültetik át időben, a határidőre, vagy nem megfelelően ültetik át. Itt még nagyon sok a javítani való. Másrészt az is igaz, különösen az utolsó nagy bővítés 2004 után, amikor tíz új ország csatlakozott az Európai Unióhoz, Nos, nekünk akkor az európai irányelveket szinte szó szerint kellett átültetni cikkenként a saját jogunkba. És ez az átültetés sokszor káoszt okozott a, ezeknek az országnak a saját belső jogában. És időnként, amikor az európai jogszabályok, harmonizált jogszabályok ütköztek a nemzeti joggal. Arról beszélünk, hogy az európai irányelveknek hogyan kell megfelelni. De ez nem feltétlenül eh, garantálható az, eh, hogy eh, nem csak az, hogy átültetik szóról szóra az irányelveket a belső jogba, hanem annak a szellemét is átültetik, így úgymond, vagy a, a hazai nemzetállami keretek között működőképessé válik-e egy ilyen EU-s irányelv. Egy dolog a jog, jogszabályok alkalmazása, de van még valami, ami szintén nagyon fontos körülményt jelent az értékelés szempontjából, ez pedig az úgynevezett hatásvizsgálatok az irányelvekkel, vagy egyáltalán az EU jogszabályokkal kapcsolatos hatásvizsgálatok. Ugye beszélhetünk az irányelvek átültetéséről, a rendeletek végrehajtásáról, de mindenek előtt beszélnünk kell az európai jogszabályok hatásáról, és megvizsgálni azt időben, hogy milyen hatása lehet európai jogszabálynak, esetleg javaslatokra van szükség, hogy hol kell módosítani, változtatni, az irányelveken vagy rendeleteken, hogy javuljon a jogi keret, és ilyen módon jobb eredményeket érjünk el. Tehát egyrészt a cél az, hogy a jogszabály alapvető célkitűzése teljesül-e, másrészt pedig a jogszabály hatásait is mérni kell. Mérni kell tehát a hatást, és azt, hogy azután milyen kihatása van összességében a jogszabályoknak. Köszönöm szépen, kívánom még valaki hozzászólni. Akkor Brinkát úr venné a szó, kérem reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen nagyon érdekes és konstruktív hozzászólásokat, észrevételeket. Ahogyan tudják, a jelentésünk lényegében arra irányult, hogy felmérjük a tagállamok hogyan alkalmazzák az EU jogot és most általános és konkrét választ is megpróbálok egyszerre adni. Véleményem szerint mindenek előtt attól függ, hogy mekkora joganyagot kell átültetni vagy alkalmazni, illetve mennyire komplexek a jogszabályok, mennyire specifikus területről van szó. A képviselőnek teljesen igaza volt, vannak olyan területek, amelyik problémásabbak, például a környezetvédelem egy ilyen terület tagállamoknak milyen felügyeleti eszközei vannak, és még az is fontos szempont, hogy az adminisztratív kapacitás kielégítő-e az irányelvek átültetéséhez. Minden jogszabály speciális kihívást jelent a tagállamok számára, a korrekt és határidőre történő átültetés kapcsán. Nagy, nagy különbségek vannak a tagállamok jogrendje, alkotmányos berendezkedése között, és időnként a politikai megfontolások is nagyon eltérőek. A legnagyobb kihívás a tagállamokban az EU jog alkalmazásával kapcsolatban a következő pontokba foglalt össze. Minden EU-s jogszabály konkrét, specifikus kihívásokat jelent a tagállamok, a tagállamok közigazgatása számára és ha csúszás van, akkor megvannak annak az okai, hogy miért nem sikerül időben átültetni egy jogszabályt. Igazából ha hatékony körülményei megvannak a jogszabály végrehajtásának, akkor nagyobb az esély annak, hogy jó lesz az alkalmazás. Hogyha a központi kormányzatnak az irányel megfelelő mozgásteret, rugalmasságot biztosít, ez is nagyon hasznos lehet. És a bizottság facilitátor szerepe is továbbra fontos marad. Időnként a konzultációk során eh, felteszik azt a kérdést, hogy eh, ha valami hiba van, akkor a bizottsága a hibás, vagy a tagállamok. Nos, a landscape Review-unk rezendátorja az, hogy tulajdonképpen a bizottság felelős a felügyeletért, a monitorozásért, úgyhogy ezek a nyilvánvalóan, hogy a bizottságnak a feladata az, hogy megakadályozza, vagy felfedje, és utána korrigálja azt, hogyha a tagállamok esetek megsértenek EU-s jogszabályt. A tagállamoknak pedig felelősséggel kell, felelősséget kell vállalniuk az önök szakbizottsága és a különböző stakeholderek, a nem intézményi partnerek érintettek, az állampolgárok transzparenciát akarnak, mindent átláthatóan szeretnének kézben tartani. A megfelelés eszközének a feladata természetesen az, hogy egyre jobban megfeleljenek a tagállamok az EU-s jogszabályoknak, egyre pontosabban tudják ezeket alkalmazni. És ezt felügyeli a bizottság, ezt a felügyeleti monitoring tevékenységet a bizottság talán a jövőben transzparensebb módon láthatná el. A főigazgatások, főigazgatóságok közül több is rész érintett rendszerint bizonyos jogszabályok átültetésében. És ehhez tartozik még az a szempont is, hogy, és amit talán eddig nem hangsúlyoztak eléggé, az emberi erőforrások, amelyek rendelkezésre állnak, amióta a főigazgatóságok is ilyen egyfajta felügyeletet gyakorolnak. A DigiCan nagyon sokszor figyelembe veszik az Európai Bíróság jogát, De bár sok tanulmány születik a főigazgatóságon, nincs egy általános elemzés a bizottság felügyeleti ellenőrzési munkájáról. A jogsértések túlnyomó többsége az irányelvek átültetésével függ össze. És itt persze értem, a DG-k szembesülnek ezzel a problémával, mert eh, a tagállamok jogrendjét eh, kellene ismerniük. Eh, még az ellenőrzésekhez is általában több időre lenne szükség. A bizottság nem tesz közé számokat, amikor megpróbál a panaszok, megpróbálja a panaszokra megtalálni a megoldásokat ezért általában formálisan egy kötelezettségszegési eljárást indít a bizottság. Sok főigazgatóságban hiányzik az a szakértelem, az, a, amelyre szükségük lenne, és a tagállamok fair, koherens, konzekvens elbánást jogosan várnak el a bizottságtól a jogszabályok alkalmazása során. Ezért is nagyon örültünk, hogy találkoztattunk az önök szakbizottságának az elnökével, és nagyon intenzív beszélgetéseket folytattunk az eh, ombudsmannal, és ennek ala, ezt mindent figyelembe vettük eh, a jelentések elkészítésekor. Nem akarom túlzottan igénybe venni az idejüket, eh, még csak egy dolgot szeretnék leszögezni. Igenis szükség van arra, és ezt a bizottság is elismerte, hogy a bizottság tovább erősítse a felügyeleti monitorozó tevékenységét a, a tekintetben, hogy hogyan hagyják végre az EU jogot. A, fontos egyfajta leltárkészítés, fel kell mérni a helyzetet, és a bizottságtól ma délután is megerősítés nyert, hogy ezt ők is így látják. Egy koordinált, koherens hozzáállásra van szükség, különösen az EU források felhasználásakor különböző szakpolitikai területeken, ha szükség van, akkor az erőforrások megosztására van szükség. Az információ áramlás a bizottság és a tagállamok között koordinált kell, hogy legyen, hogy ha gyanús esetekre bukanak, akkor azokon fel lehessen, ezeket fel lehessen tárni. A tagállamok azt várják, hogy a, ezek a compliance promotion eszközök, a jog, jogszabályoknak a megfelelés, elősegítése célzó eszközök tovább erősödjenek. A bizottság nyilvánvalóan továbbra is szembesül sok kihívással a transzparencia területén. Több információt várnak el a bizottságtól, a bizottság nagyon sok ügyel foglalkozik, de ugyanakkor meg kell teremteni az egyensúlyt a panaszos érdekei, a tagállamok jogai, bizalmas, az ügyek bizalmas kezeléshez fűződő jogak között. És kérem, ne feledkezzenek meg arról, hogy egy olyan, ez egy olyan landscape review, egy olyan áttekintés, ami különböző észrevételekre épül, de ez egy nem teljes körű audit. Reméljük, hogy elindulunk azon az úton, hogy a számvevőszék végül majd ilyen teljesen átfogó auditot is készíthessen a közeljövőben erről a kérdésről, és itt intenzívebbé tudják tenni, tudjuk majd tenni az eddig végzett munkát ajánlásokat, javaslatokat dolgozunk ki jelenleg, még ebben a szakaszban vagyunk, de majd egy, összegyűjthetjük a legjobb gyakorlatokat, és ez talán önök számára, a parlamenti képviselők számára is érdekes lehet, és az Európai Bizottságnak is segíthet a munkája végrehajtásában, és közvetlen haszonnal járhat ez a polgárok számára, akik nagy jelentőséget tulajdonítak ezeknek az eszközöknek, és mi kötelesek vagyunk mindig konzultálni a polgárokkal. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon érdekes volt ez a, az ön második felszólalása is. Szeretném megköszönni még egyszer. Ön nagyon konkrét felvetésekkel is élt és elvárásokat fogalmazott meg. Én szeretném újból hangsúlyozni, hogy az Európai Unió belső stabilitásának, a jogérvényesítésnek és a jog alkalmazásának a kérdése az Európai Unió jövőbeli stabilitásának is egyik legfontosabb eleme. Tehát én, én teljesen egyetértek önnel, támogatom az, azokat a felvetéseket, amelyeket itt ön az előbb elmondott. A jelentésünkben ezeket rögzítjük, átküldjük a Juri szakbizottságnak is, és szeretném az Európai Bizottságot is és a, a számövőszéket is biztosítani arról, hogy az Európai Parlament a jogkörein belül támogatni fogja ezeket a felvetéseket is, ha a jövőbeli ezzel kapcsolatos ö, diszkúziót is, beleértve azt is, hogy lehet, hogy meg kellene nézni azt is, hogy az Európai Bíróság döntéseit a tagállamok milyen hatékonysággal hajtják végre, az is egy fontos eleme lehet ennek a teljes képnek, és ön egy átfogó jelentésről is beszélt, úgy gondolom, hogy hasznos lenne. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen a vitát is a kollégáknak, és önnek, önöknek minden jót, sok energiát kívánok az elkövetkezendőkhöz. So a lot of energies. Thank you very much. All the best. Thank you. And a nice cooperation the future. Thank you very much. Thanks. Thank you, madam. Thank you. Kedves kollégák, most pedig rátérünk két konkrét petíció megtárgyalására. Az első petíció a 228 per 2017-es számú petíció, Fábio Tossi úr petíciója, aki az olaszországi Ligúria régió flórájával és faunájával kapcsolatos problémákról nyújtott be petíciót. Szeretném megkérdezni, Fábio Tossi úr jelen van? Fábio Tossi úr jel... Igen. Üdvözlöm Önt. Öt percre Önél szó parancsoljon. Grazie Presidente, buonasera a voi. Con questa appetit... Elnök úr, jó napot kívánok önnek is, és minden résztvevőnek. A petícióm az Európai Unió működéséről szóló szerződés 6-os és 20-as cikkéhez vonatkozik, ugyanis az állatok és növények védelméről szóló Európai Uniós jogszabályok sérülnek Ligúriában. Liguriában nagyon sok olyan esetet láthatunk, ahol nem készítették el a megfelelő hatástanulmányokat, csak a közösségi jelentőségű természeti területeken, nem minden területen. Néhány konkrét példát is mondanék. San Michele és Rákáló, valamint Lotto di Sanremo, Levanto, del Magra, specia tartományban, valamint a Cave Parodi és Fornace szintén Speciában. Véleményünk szerint mindig megfelelő hatástanulmányokat kell végezni a Natura 2000-es területeken. Úgy véljük, hogy ezekben az esetekben sérültek az Európai Uniós jogszabályok, ugyanis ezek um, habitatos zónák voltak, ahol megfelelő hatástanulmányt kellett volna elkészíteni, ez azonban nem történt meg. Erről szól a petíciónk. Természetesen sok esetben nehéz elkülöníteni a különböző védett területeket és nem védett területeket, valamint hogy amennyiben valahol építkezni szeretnének, akkor pontosan meddig terjednek ezek a területek. Itt szemétlerakó helyről van szó, és a szemétlerakó helynek a közelében található egy barlang, amelyet az olasz alpinista bizottság mindenképpen védett barlangként sorolt be, és ez az Európai Uniós jogszabályok értelmében közösségi jelentőségű természeti területnek számít, itt 13-15-805-ös néven, tehát a tulajdonképpen itt terület egy 15 méteres terület. A helyi önkormányzat 1459 per 2014-es, a szövegben ugyan 2914 szerepel, de ott még nem járunk, tehát a helyi önkormányzat 1459 per 2014-es jelentése alapján nem lehet földmunkákat végezni olyan területen, ahol esetleg erózió keletkezhet, és ez ezeknek a vadon élő állatoknak és növényeknek a természetes élőhelyét veszélyezteti. Itt a képen látható az, hogy mettől meddig terjed ez a terület. A következő probléma egy kőbányára vonatkozik, Monte Parodi területén, ez az IT 1345005, itt láthatóak a kartográfiai elemek, hogy meddig terjed ez a kőbánya, és hogy ezt milyen vékony terület választja el egy habitat, tehát az élőhely irányelv által védett területről. És akkor most nézzük Fornácsét, ami magát a kőbányát illeti, ezt ugye engedélyezték, 2009. március 31-én, és hatástanulmány nem készült ebben az esetben. Itt Venerében és Maggiore Santa Benedettóban ez tehát a probléma. Tulajdonképpen ez a kőbánya sérti a 39 per 2009-es regionális törvény harmadik cikkét, mert itt egy olyan biodiverzitással, biodiverzitással bíró zónáról van szó, amelyet mindenképpen védeni kellene. Ami pedig a Magra folyó eltérítését illeti, itt a SIC IT 02 ről van szó, ez a Parco Magra Vala területe, és a Montemarcello Magra Vára. Itt sem készítettek semmilyen hatástanulmányt, a ligúriai környezetvédelmi hatóság nem engedélyezte ezt a mezőgazdasági használatot, ám erre mégiscsak sor került. Ebben az esetben sem készült az építkezés előtt semmilyen hatástanulmány. Köszönöm. Köszönöm, Tosszi úr. Clelia Antikó képviseli az Európai Bizottság Körzetvédelmi Vezérigazgatóságát. Jelen van? Grazie, signor Presidente. Eh, ringrazio anche il... Igen, igen, itt vagyok, elnök úr, itt vagyok. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának, hogy eljött, és bemutatta nekünk ezt a liguriai problémát. Tulajdonképpen nem az első alkalom ez, hogy felhívják a bizottság figyelmét arra, hogy a 6-3 pont a habitat irányelvből nem megfelelően kerül végrehajtásra. Több ilyen panasz is érkezett már a bizottsághoz. Tulajdonképpen az első elemzésünket és nyomozásunkat 2014-ben indítottuk el, az olasz hatóságokkal megpróbáltunk együttműködni, úgy találtuk, hogy bizonyos panaszok nem voltak megalapozottak, mások viszont igen, tehát, hogy az Európai Uniós jogszabályok többek között a habitat nem került megfelelően alkalmazásra. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy megfelelő párbeszédet kezdünk az olasz hatóságokkal, és kötelező érvényű iránymutatásokat dolgozunk ki az olasz hatóságok számára, hogy egészen pontosan nemzeti szinten, illetve regionális szinten milyen szabályoknak kell, hogy megfeleljenek tehát ezeket az irányelveket már kidolgoztuk. Elég hosszú ideig tartott egyébként a párbeszéd az olasz hatóságok részéről, de végül sikerült megállapodnunk és maguk az olasz hatóságok is elfogadták, hogy végre fogják hajtani ezeket az irányelveket teljesen egyértelműen átvizsgáltuk a helyzetet, nem csak arról beszéltünk, hogy milyen határokat kell vonni a védett és a nem védett területek között, tehát úgy gondoljuk, hogy a feladatot elvégeztük. Köszönöm szépen. A kollégák közül Evi hogy parancsoljon. Grazie molto, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság is elmondta, hogy mennyire összetett kérdésről van szó. Tulajdonképpen ezt leegyszerűsíthetjük, arról van szó, hogy bizonyos Európai Uniós jogszabályokat nem tartottak be, és nem védtek meg olyan területeket, amelyeket pedig meg kellett volna védeni az Európai Uniós jogszabályok értelmében, itt különösen a habitat irányelvre gondolok, az élőhely irányelvre gondolok. Ezt a problémát Olaszországban és azon belül is Ligúriában nem először tapasztalhatjuk. Itt van ez az Európai Uniós irányelv, amelyet több ponton is megsértettek, sárba tiportak, vagy hátat fordítottak neki. Tehát az élőhely irányelv nem megfelelő végrehajtásáról van itt szó. A legtöbb esetben a hatástanulmányokat nem végezték el, tehát kötelező lett volna ezeken a közösségi jelentőségű természeti területeken a hatástanulmány elvégzése, de ezt nem tették meg, és több esetben más szabályokat sem tartottak be, tehát tulajdonképpen kumulatív módon jelentkeznek ezek a meg nem felelések vagy szabálysértések. Azokban az esetekben, amikor ezek az építkezések, szemétlerakó út végül is megvalósultak, ez nagyon komoly negatív hatással bír az adott területre, nagyon nagy nyomást gyakorol rá, sokszor sérülnek a vizek, légszennyezés keletkezik olyan területeken, ahol ez elfogadhatatlan mint ahogy a bizottság is elmondja az éves jelentésében, illetve az Európai Környezeti Ügynökség is elmondta, vannak olyan mutatók, amelyeknek mindenképpen megfelelő értékeken belül kell maradniuk ezeknek a fontos természeti területeken, és sajnos több esetben itt piros értékek, tehát el nem fogadható értékek jelentek meg. Amennyiben szeretnénk megvédeni az Európai Unió biodiverzitását, akkor oda kell figyelnünk ezekre a területekre, ahol különösen fontos állatok és növények élnek. Úgy gondolom, hogy fontos kiemelnünk azt is, hogy az Európai Számvevőszék is hasonlóan nyilatkozott ezekről a kérdésekről. A Natura 2000-es védelmet, illetve az élőhely irányelv általi, véde, általi védelmet élvező területekre külön oda kell figyelnünk. Összesen 47 olyan projektről van szó, amelyet elvégeztek, amelyet megvalósítottak, és a 47 esetből mindössze 7 esetben történt megfelelő hatástanulmány. Tehát ez azért arányaiban rendkívül sajnálatos. A 47 esetből mindössze hét esetben készült elfogadható és a szabályoknak megfelelő hatástanulmány. Úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság el tudná írni, hogy a tagállamok megfelelően tartsák magukat az Európai Uniós jogszabályokhoz. Ezeknek a hatástanulmányoknak a száma, tehát a mennyisége és a minősége egyaránt fontos. A bizottság az imént elmondta, hogy irányvonalakat dolgoztak ki. Reméljük, hogy ezeknek az irányvonalaknak valóban lesz is hatása. Itt ezeknél a projekteknél, amiket az imént kiemeltünk, ezek a kőbányák, amik megjelentek ebben a prezentációban, vagy pedig a kikötők, kérdése, amit szintén láthattunk a prezentációban, ezek nagyon komoly negatív hatással járnak a környezetünkre nézve. Úgy gondolom, hogy ezeknek kimondhatjuk drámai következmények lennének. A helyi hatóságokhoz, a regionális hatóságokhoz is fordulhatnánk, elmondva nekik, hogy petíciók érkeztek az ő régiójukat, területüket illetőleg, és hogy további információt kérünk. Valamint, amikor elkészülnek majd végleges verzióban a bizottság irányvonalai, akkor azokat is közvetlen módon a helyi és regionális hatóságokhoz is el kell juttatni. Csak így érhetjük el azt, hogy javuljon a helyzet ezeken az érintett területeken. Tudom, hogy Orosz, Olaszországban nagyon sok ilyen eset volt, de azért úgy gondolom, hogy nem csak is kizárólag Olaszországban történnek ilyen esetek. Tulajdonképpen az EU pilot eljárásról van szó, azokról a közösségi jelentőségű természeti területekről, amelyek fontos értékeink, amely közös örökségünk, és nyitva kell hagyni ezt a petíciót, és fel kell a kapcsolatot a liguriai hatóságokkal. Még valaki? Miután nem óhaj senki felszólalni, Tosszi úr, önnek kettő percre megadom szót, parancsoljon.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 Először úgy gondoltam, hogy lezáratjuk ezt a petíciót, de hát ezt a problémát nyilván felismertük, a bizottság kidolgoz iránymutatásokat, és most azt hallottam, egy kis, egy kis korrekció, hogy most már a végleges fázisba ért ezeknek az iránymutatásoknak a kidolgozása, még nincsenek teljesen kész, de majd hatály, ha hatály, hat, később fognak ezek hatályba lépni, elkészülni, ezért addig hagyjuk nyitva a petíciót. Ezek az iránymutatások végül is a jogszabályok pontosítását fogják maguk után vonni. A bizottság azt hiszem nagyon helyesen megállapította, hogy ahol panaszosok panaszolnak, azért ott nem minden esetben lehet megállapítani jogsértést, de másrészt azt is elismerte a bizottság, hogy azért itt sok mindent ki kell javítani, ha nem így lenne, akkor nem dolgoznak iránymutatásokat a bizottság. Várjuk tehát, amíg elkészülnek ezek az iránymutatások, kapcsolatban maradunk a panaszossal, és megkérdezzük majd, hogy lát-e valamit, valami javulást a helyszínen, annak köszönhetően, hogy a bizottság bizottság ezeket az iránymutatásokat kidolgozta, tehát gyakorlatilag ugyanazt mondom, mint Évi kollega, tartsuk nyitva. Tosszi úr, parancsoljon reagálni kettő percben. Grazie mille, Presidente. Ma io mi ritengo molto soddisfatto di quello che ho sentito. Köszönöm szépen. Nagyon örülök mindannak, ami elhangzott, nem is szeretném elrejteni az örömömet és az elégedettségemet. Amennyiben önök is úgy gondolják, hogy ezt a petíciót nyitva kell hagyni, az természetesen számunkra öröm és rendkívül fontos. Gondolom, hogy önök is tudják, hogy az ajtó nyitva áll önök előtt, hogyha további információra van szükségük, akkor természetesen megkereshetnek engem. Remélem, hogy tovább folytatódik majd ez a munka közöttünk. Én magam tehát ligúria Liguriából származom, Liguriából jövök. Ez egy olyan régió, amit itt önöknek is bemutattam a mai napon ennek a petíciónak a kapcsán. És hogyha gondolják, akkor visszatérhetek még a jövőben, hogy beszámoljak arról, hogy milyen megoldásokra jutottunk, és hogy hogyan tudtunk javítani a helyzeten. Köszönöm. Én pozitívan értékelni a, az Európai Bizottság korrekt hozzáállását. Tudomásul véve a kollégák véleményét, akkor azt javaslom, hogy nyitva hagyjuk a petíciót. Levéllel fordulunk az olasz kormányhoz a kérdés kapcsán, felhívjuk a problémára a figyelmet, és újabb információkat kérünk, illetőleg levelet írunk Ligúria regionális kormányának, régióvezetésének is, figyelmeztetjük őket a problémákra, meglátjuk, milyen hatással lesz ez a dialógus a fejlődésre, nagyon remélem, hogy pozitív, és amikor a szakértőink alkalmasnak tartják, akkor visszatérünk erre a kérdéshez. Tosszi úr, mi önnel kapcsolatban maradunk. Rendben van ez így? Köszönöm szépen. A következő petíció a 754 per 2017-es petíció. A petíció benyújtója Vicente Portez Almány, spanyol állampolgár, aki a Lamarial Pego Oliva Nemzeti Park, Természetvédelmi Park vízgazdálkodási problémája kapcsán fogalmazott meg petíciót. Szeretném megkérdezni, uh, Alemáni úr jelen van? Jó? Parancsoljon. Sí, sí, estamos aquí. Öt percre, parancsoljon. Vale, muchas gracias al comité por permitirnos expresarnos hoy aquí. Eh, mi nombre es Vicente. Köszönöm szépen és nagyon örülök, hogy itt lehetek ma. Vicente Portes Alemania nevem, Alicante régióban élek. Mint egy 40 éve kezdődött el ennek a településnek az építése, de hivatalosan ez a település még mindig nem készült el. A település lakosaival együtt olyan helyzetbe kerültünk, hogy szinte minden szinten elhanyagolták a közszolgáltatásokat. Egyszerűen elmaradt a karbantartás, és ennek köszönhetően az infrastruktúra súlyos károkat szenvedett egy szennyvíz tisztító van, ami nem, nem működik, és egyszerűen tisztítatlan szennyvíz folyik be a Lamarchal Pego Oliva természetvédelmi területre a Nemzeti Parkba. És ezekben az években egyetlen egy közigazgatási szer sem tudta megoldani a problémát éveken keresztül a helyi hatóságok, az autonóm régió és a nemzeti hatóságok is tájékoztatást kaptak a szennyvíz elvezetésével kapcsolatos problémáról, és időnként most már azt mondhatjuk, hogy sürgős tenni valamit, mert rendszeresen belefolyik a szennyvíz a természetvédelmi parkba. Azt is megállapítottuk, hogy a Comunitat Valencia, a valencei önkormányzat által elvégzett elemzés során a természetparkba történő befolyási ponttól két kilométerre klorofilt és különböző vegyi anyagokat tudtak kimutatni, fekália szennyeződést találtak a Nemzeti Park területén. Ez már egyértelműen jelzi, hogy a szennyezés elérte a Nemzeti Parkot. a kóli érték 43-szorosára nőtt, a fekál kóliform baktériumok kimutathatóan egy 70-szeres mennyiségben vannak jelen a parknak ezen a pontján összehasonlítva a park többi részével. Ez egy természetvédelmi eh, terület, eh, és Bégóból, a mi eh, településünkről, ahol 1500-an élnek, természetesen mm, elég nagy mennyiségű szennyvíz keletkezik környezetvédelmi tudatosságra van szükség, és a környezetvédelmi európai jogszabályokat, itt például az élőhely, a habitat irányelvet, vagy a madár irányelvet, a vízkeret irányelvet végre kell hajtani, hogy elkerüljük az ilyen környezetvédelmi problémákat például a e, fekália szennyezettség bekerülhet már az ivó e, vízbe is, illetve a rizsföldekre. Köszönöm, hogy meghallgattak, és reméljük, hogy a megoldás felé vezető úton az első lépést megtettük. Halimányol, köszönöm szépen. Információim szerint José Ramos Florido úr van jelen az Európai Bizottság képviseletében. Parancsoljon! Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a petícióknak a kapcsán arról van szó, hogy nem tisztított szennyvíz kerül be a Nemzeti Park területére. Ahogyan eh, elmondta a panasz benyújtója az előbb, akinek nagyon hálásak vagyunk a tájékoztatásért. A bizottság eh, megvizsgálta a petíciót az EU környezetvédelmi jogszabályi alapján, vizsgáltuk, hogy ezeket az EU-s jogszabályokat megsértették-e. Itt elsősorban a vízgazdálkodási, illetve a természetvédelmi EU-s jogszabályokról van szó. Ami a vízvédelmet illeti, itt a 9171-es számú irányelv foglalkozik a szennyvíz tisztítással. És itt a települések, a, ezeket kell vizsgálni, melyek, mely, melyik települések érintettek, el, kell készíteni egyfajta határidőt is, a kötelezettségek betartására, illetve egyfajta ütemtervet. A bizottság Spanyolországhoz eljutatta a véleményét. Mu Tebégó település, ahonnan a e, szennyvíz származik, nem számít településnek az irányelv definíciója e, szerint. Azaz 2000-nél kevesebben laknak e, itt, és ezért az EU irányelvet nem lehet alkalmazni de ez a település lehet, hogy Alicante tartomány Bégó régiójának a része, és Bégó település tulajdonképpen megfelelne már az irányelvben a település definíciónak. A bizottság ugye az irányelveket figyelemmel követi, hogy a tagállamok betartják-e, átültetik az irányelveket, és azokat alkalmazzák-e, hiszen a polgárok egészségének, életminőségének a védelme, illetve a gazdasági tevékenység, a turizmus, a mezőgazdasági tevékenység védelme is rendkívül fontos. Spanyolországban az elmúlt tíz évben azért történt előrelépés, de azért még vannak hiányosságok az irányelvek alkalmazásában. Az Európai Bizottság különböző horizontális kötelezettségszegés eljárásokat indított, éppen a környezetvédelmi jogszabályok megsértése kapcsán Spanyolországra szemben, ezek közül több már az Európai Bíróság előtt landolt, legmessz, leg, tovább már az, az ügy jutott, ahol már két ízben is az Európai Bíróság elítélte Spanyolországot. Bégó település, tehát eddig még nem volt tárgya a horizontális kötelezettségszegési eljárásoknak. Itt van egy Natura 2000 természetvédelmi terület, amelyet a spanyol hatóságok jelöltek ki, és amelyet az EU is elismer, mint egy nagyon fontos ökológiai hálózat részét. Tehát itt különösen nagy kötelezettségeknek kell megfelelni egy ilyen természetvédelmi terület kezelésével kapcsolatban. Itt a egy sor kötelezettséget határoz meg az irányelv, többet, többek között azt is, hogy tisztítatlan szennyvizet nem lehet ilyen területre vezetni. A rendelkezésre álló információk alapján, tehát végül is a bizottság ebben az esetben eh, nem eh, tudja leszögezni, hogy a szennyvíz irányelvet megsértették volna. Ugyanez mondható el a habitat irányelvre, ennek a megsértését sem tudtuk rögzíteni vagy megállapítani. A spanyol hatóságok egyébként már alkalmaztak szankciót Montebégóból az ottani tisztítatlan szennyvíz elvezetésével kapcsolatban, ezért eh, persze, persze nem kérdőjelezik meg azt, amit a petíció benyújtója elmondott. De a bizottság reméli, hogy a spanyol hatóságok nagyon rigorózusan alkalmazzák majd ezeket a szankciókat, a büntetéseket, és ezzel biztosítják, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat, így az EU jogszabályokat is betartják hiszen eh, normál esetben sokkal hatékonyabb az, hogyha eh, nemzeti intézkedéseket eh, hoznak, ezeknek a hatásai sokkal azonnal, azonnal, azonnal jelentkeznek, szemben azzal, amit a bizottság szabna ki esetleg szankcióként. Tehát... A korrekt beszámolóját Terik Abrasz kolléga kért szót. Parancsoljam! Gracias, <clears throat> gracias, presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a petíció benyújtójának az álláspontja világos, a bizottság álláspontja is világos, és mind a kettő tulajdonképpen eléggé egyértelműen kétértelmű. Na ez pedig ugye elvezet oda bennünket, hogy ezt végig kell gondolnunk, hogy mivel is állunk itt szemben. Tehát a spanyol állam nem igazán jól bánik a szennyvizek tisztításával. Ezer olyan fekete pont van, ahol ilyen nem tisztázott szennyvizek elvezetésével állunk szembe. Másrésztről nem teljesen világos, nem tudom, hogy önök hogyan vannak ezzel, hogy ez a Pegó nevű település, ami hát egy független település, vagy pedig egy a része egy önkormányzatnak, a PEGU nevű önkormányzatnak. Ugye egyrésztről itt illegális szennyvízelvezetésről van szó, ugye, PEGU-ban, ami hát szankcionálásra kell, hogy kerüljön, büntetések kiszabása, még ez is két értelmű, hogy akkor egyáltalán ezek kiszabásra kerülnek-e, és tehát, hogy ez a PGO település, ez betartja ezeket az előírásokat, vagy nem, mert és hogy az spanyol állammal szemben nem is teljesen világos, hogy betartják egyáltalán ott az ottani kötelezettségeket, és másrésztről pedig a 2000 lakosú településről beszélünk, de hogyha ott 1500 ház vagy, vagy lakás egység létezik, akkor nem lehet 2000 lakosú ez a település, hát akkor az, az kevesebben laknának benne, mint ketten egy-egy házban. Tehát én azt gondolom, hogy három ezeren biztosan laknak itt, de azt gondolom, hogy borzalmas lehet azoknak, akik ennek megiszák a levét. Tehát azt gondolom, hogy itt ugye egy természet védelmi parkról beszélünk, amit az Európai Unió is véd, illetve nekünk is védenünk kell. Én azt gondolom, itt úgy tűnik, hogy itt 3500 méter méterre oda kerül egy természetvédelmi parkhoz ez a szennyvíz. Tehát, hogyha az Európai Unió véd valamit, hát akkor az a környezetvédelem. Én legalábbis itt ebben a házban ezt tanultam meg, hogy ez így van, és éppen ezért ezekre a dolgokra mi nagyon pontosan odafigyelünk. És ezért azt gondolom, hogy bizonyos európai irányelveket egész biztosan megsértettek itt ebben az esetben. A egész konkrétan a településsel, vagy az önkormányzat vonatkozásában, mert biztosan bekerültek káros anyagok, toxikus anyagok ezekbe a vizekbe, ez bizonyított, és ezért én azt tartanám kívánatosnak, hogy ezt a petíciót hagyjuk nyitva, tehát ne zárjuk le, és hogy ezeket a értelműségeket, amiket most itt felsoroltam, tisztázzuk, hiszen ezekről tudnunk kell egyetem, miről beszélünk a település pégóról, vagy az önkormányzat pégóról. Tehát, hogy ezek a jogsértések, amik itt történtek, amiket ugye tudunk, hogy már megtörténtek, ezek ténylegesen szankciók, tárgyai-e, vagy pedig reakciók voltak erre, hiszen gyakorlatilag, tehát nem tudjuk, hogy ez most reakció volt, vagy már eleve így történt. Nem tudjuk, hogy a petíció benyújtásának addig igaza van-e, amíg ezt nem vizsgáltuk meg. Tehát mindenképpen nyitva kéne, hogy hagyjuk ezt a petíciót. Köszönöm szépen. Ma még valakire? Peter Jár, parancsoljon. Also ich habe igen. Mindig, amikor azt gondoltam, hogy értem, akkor utána úgy rájöttem, hogy mégse értem. Mert először is a bizottság ugye azt mondta, hogy először is nem ismerik fel, hogy megsértettek van egy Európai Uniós jogszabályt, másrésztről viszont, mivel, hogy itt egy kis településről van szó egy részről, másrésztről viszont azt mondta a bizottság, hogy hogy azért kell itt cselekedni, valamit tenni kell. Most akkor nem értem pontosan, hogy miről is van itt szó. Tehát először is, hogy tehát a ugye először is a spanyol kollégáknak át kéne küldeni ezt az esetet, el kéne nekik mondani, hogy itt úgy látjuk, még akkor is, ha nem is kimondottan egy Európai Uniós irányelvet sért, vagy az alá tartozik, de itt valami probléma van. Én azt gondolom, így le lehetne zárni ezt az ügyet, de más részről viszont pedig nyitva is hagyhatnánk, de mindenképpen elküldeni a spanyol kollégáknak, hogy ők adjanak feedbacket nekünk, hogy egyáltalán itt ők mit látnak ezzel kapcsolatban. Talán a bizottság ezt feloldhatná itt ezt az ellenhondást. Tehát, hogy egyrésztről Európai Uniós irányelvet sértettek meg, másrésztről viszont, vagy nem sértettek, de mégis van cselekvési igény, tehát nem értem teljesen, hogy rossz. Köszönöm szépen. A következő, a következő megoldást javasolnám. A következő megoldást javasolnám a tisztelt kollégáknak és, és Alemanni úr önnek is. Az első pont. Az, hogy probléma van, azt mindenki elismerte. Tehát probléma van, a petíciós begyújtója ezt mondta, és az Európai Bizottság is elismeri, probléma van. Kettő, amennyiben probléma van, azt hiszem, hogy nem zárhatjuk le a petíciót, tehát hagyjuk nyitva a petíciót. Ez a második pont. A harmadik pont, van egy csomó tisztázatlanság, egy csomó kérdés, ami itt felvetődött a vitában is, illetőleg az Európai Bizottság értékelésében is. Tehát azt javaslom, hogy küldjünk egy levelet a valenciai regionális autoritásnak, kérjünk ezekre a kérdésekre, tisztázatlanságokra választ, és ha megkaptuk a választ, akkor tudjuk eldönteni, hogy hogyan tudunk tovább menni, illetőleg kérdezzük meg őket, hogy hogyan óhatják ezt a problémát megoldani. Mert az, hogy mi most itt az irányelvek között próbálunk valamilyen módon játszadozni, az nem megoldás, nekik kell megoldást találni erre a problémára. És utána pedig vissza tudunk térni ehhez a témához megfelel ez így, tehát nyitva hagyjuk, és levelet küldünk Spanyolországba. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, az utolsó mai témánkhoz érkeztünk, az Európai Uniós állampolgársággal kapcsolatos szerződés implementációjának kérdéséről Marias úr, mint raportőr, fog beszámolni, illetőleg ezt a témát megvitatjuk, és utána megbeszéljük, hogy hogyan ö, tudjuk ezt a kérdést a jövőben kezelni. Marias kolléga, önél szó. Köszönöm szépen. Η γνωμοδότηση αυτή έχει Köszönöm, elnök úr. Rendkívül érdekes ez a tervezet, ugyanis ez arról szól, hogy a polgárságot érintő rendelkezések hogyan kerülnek végrehajtásra. Tulajdonképpen véleményről van szó, és hát a véleménynek megvannak a maga keretei, hogy ez milyen hosszú lehet, hogy ezt hogyan lehet elkészíteni. Éppen ezért öt fontos pontot tartottunk meg a szövegben, ebben megpróbáltam figyelembe venni mindenkinek a véleményét. Tulajdonképpen az első bekezdés az Európai Uniós polgárok választó jogával áll kapcsolatban. Ez azért is fontos, mert ugye nem sokára európai parlamenti választások lesznek, így tehát ez egyáltalán nem teorikus elméleti kérdés, hanem igenis gyakorlati kérdés. Hogyha megnézzük a választójogot és a választási rendszert itt az Európai Unión belül, akkor igen bonyolult rendszerrel állunk szemben. A bizottság 1975-ös szabályai alapján kell ezeket a választásokat megszervezni, de minden egyes tagállamban természetesen érvényesülnek a tagállami specifikus választójoggal kapcsolatos szabályok. Az első fontos megjegyzésünk tehát az, hogy itt ugye tagállami szabályok is érvényesülnek egy európai választásra vonatkozó kérdésben, így tehát minden egyes jogszabályt az európai választásokat megelőző évben már közzé kell tenni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy pontosan milyen szabályoknak kell megfelelni. Az európai választások előtt két hónappal mondjuk nem lehet már semmit megváltoztatni. Hiába történjen valamilyen hatalomátvétel, erőfölény a helyi politikában, a pártok között, akkor sem lehet a választások előtt két hónappal semmilyen szabályt már módosítani. Tehát az arra vonatkozó szabályok, hogy hogyan lehet szavazni, vagy hogyan lehet jelöltként indulni, ezeknek a szabályoknak már a választásokat megelőző évben nyilvánosnak kell lenniük. nagyon fontos, hogy a megfelelő stabilitást tudjuk biztosítani. Nagyon sok tagállamban vannak a parlamentbe kerülésnek küszöbértékei 3% vagy ez itt az Európai Parlamentben nem így érvényesül. Nagyon fontos ugyanakkor az, hogy az Európai Parlamentben a kis frakcióknak is megfelelő lehetőséget és életteret biztosítsunk. Véleményem szerint ez fontos, ugyanakkor azon is el kell gondolkodnunk, hogy bizonyos politikai erőket távol kellene azért tartanunk a parlamenttől, ha fogalmazhatok így. Görögországból érkezem, és mondjuk van egy ciprusi kollégám a szocialisták színeiben, és én magam 2014-ben parlamenti képviselő voltam, és nálunk először le kellett mondani erről a státuszról, mielőtt az európai választásokon indulhattam volna. Ez így van Görögországban és Lettországban például, de Cipruson például nem tehát a mi jogaink Görögországban korlátozottabbak, mint máshol. Tehát nekem 2014-ben azért kellett lemondanom az európai, azért kellett lemondanom a görög parlamenti státuszomról, hogy elindulhassak az európai választásokon, még meg se választottak az európai parlamentbe, csak azért, hogy indulhassak a választásokon, már is előzetesen le kellett mondanom a görög nemzeti parlamenti székemről. Az európai választásoknak mindenképpen a lehető legtisztábbnak és a legátláthatóbbnak kell lenniük. Az európai polgároknak nehéz így is eligazodniuk a választási rendszerben, tehát fontos, hogy minden teljesen egyértelműen történjen. az európai polgárok választását semmilyen módon nem lehet korlátozni vagy befolyásolni. Ami magukat a listákat, a választási listákat illeti, Görögországban nagyon sokat hallunk a választások előtt úgynevezett menetrendekről. Ezek a menetrendek tulajdonképpen arra vonatkoznak, hogy Görögországot fel kellene osztani különböző választási területekre, pedig Görögország egy terület, nem lehet ezt Észak-Görögországra és Dél-Görögországra szétválasztani, és ennek a megosztásnak pontosan a kis frakciók szempontjából van nagy jelentőségük hogyha szétvágdossuk Görögországot mondjuk kisebb választási területekre, akkor a kis frakcióknak semmilyen esélyük nem lesz a bekerülésre. Úgyhogy ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell, különböző tagállamok esetében, és mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy az éppen hatalmon lévő kormány a saját malmára hajtva a vizet manipulálja a választási szabályokat, hogy ezek éppen neki megfelelőbbek vagy kedvezőbbek legyenek. Határt kell szabni tehát annak, hogy a választási szabályokat hogyan lehet módosítani. Természetesen arról is beszélnünk kell, hogy ki szavazhat, mondjuk egy bevándorló, vagy egy valamilyen okból egy adott tagországban tart- tartózkodó személy választhat-e, illetve választható-e, azt természetesen mindannyian tudjuk, hogy azáltal, hogy valaki állampolgárságot kap, azáltal választási jogot is kap, de mondjuk mi történik, hogyha több százezer albán és pakisztáni kap görög állampolgárságot, és ezáltal választó jogot az európai parlamenti választásokon. Tehát gondolkozzunk azon, hogy kinek adunk állampolgárságot, mert ezzel természetesen választási jogot is adunk nekik. Timmermans úr is elmondta már az ezzel kapcsolatos álláspontját, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy nem lehet itt-ott, amott a saját szájízünk szerint megváltoztatni a választási szabályokat. És a múlt héten Strasbourgban is beszéltünk erről a kérdésről az Egyesült Királyság kapcsán, ugyanis azok, akik egy ideje nem élnek már Angliában, azok nem szavazhatnak az európai szavazásokon. Tehát brit állampolgárok, akik bizonyos ideje nem élnek már ott, nem szavazhatnak, ez pedig diszkrimináció. De most térjünk vissza Görögországhoz. Mondjuk mi történik, hogyha egy görög személy Belgiumba költözik? hogyha a görög szavazási listán rajta vannak, akkor elmehetnek a brüsszeli görög nagykövetségre vagy konzulátusra, és szavazhatnak. Tehát ezek a görög polgárok, akik már nem élnek Görögországban, nem záratnak ki a szavazási lehetőségekből, mert elmehetnek és szavazhatnak a választásokon. De mi történik akkor, hogyha már hosszabb ideje élnek Belgiumban, és mondjuk a belga választásokon is szavazhatnak? És mi történik azokkal a görögökkel, akik az Európai Unión kívülre költöznek, mondjuk az Egyesült Államokba? mondjuk akkor a New Yorki konzulátuson, vagy a washingtoni nagykövetségen szavazhatnak. Tehát mindenki számára, minden tagállam számára fontos, hogy ezeket a választási jogokat ki tudja terjeszteni azokra az állampolgáraira, akik külföldön élnek, hiszen az ő jogaik nem sérülhetnek a választások szempontjából. Ugyanakkor azt is el kell kerülni, hogy bizonyos személyek különböző kiskapukkal vagy kiskapukon görög állampolgárságot szerezzenek csak azért, hogy az európai választások eredményeit befolyásolhatják. Erről szól tehát az első pont, és ennek a végén megjelenik az is, hogy az álhírek ellen fel kell lépni, és a média pluralizmust elő kell mozdítanunk. Mindez szintén rendkívül fontos a választások és a választójog kapcsán. Mondjuk, hogyha Görögországban, Németországban, Cipruson egyszerűen nem kapnak lehetőséget a kis jelöltek, vagy a kis frakciók, hogy kampányoljanak, hogy megnyilatkozzanak, akkor senki nem fog rájuk szavazni, mert egyszerűen nem kapnak szót a kampányban, csak a nagy jelöltek és a nagy frakciók hallathatják a hangjukat ez pedig nem elfogadható. A görög nemzeti rádió és televízió tekintetében el kell mondanom, hogy a mi frakciónk az ECR láthatatlan. Nem kapunk megjelenési lehetőséget a médiákban, nem kapunk műsoridőt. És hát, hogyha egy görög polgár, nézi a televíziót, akkor nem nagyon hall rólunk, csak a nagy ö, frakciókról. És hogyha azt szeretnénk, hogy a görög polgárok valóban mindenkiről tudjanak, és valóban szabadon választhassanak, akkor nem lehet az, hogy egy kis frakció, mint például mi, mondjuk négy évig nem jelenünk meg egyáltalán a médiában, és aztán a választások előtt a kampányban megjelenünk egy kicsit, de hát óriási lemaradásunk van a nagy frakciók mögött. Tehát mindenkinek megfelelő lehetőségeket kell nyújtani, hogy megjelenhessen a médiákban. Hogyha van választhatósági jogunk nekünk, akkor ehhez az is hozzá kell, hogy tartozzon, hogy láthatóak legyünk, hogy ne egy színház legyen, ne egy cirkusz legyen ez az egész választás és választási kampány, ahol bizonyos személyek és frakciók kapnak szerepet, mások meg nem kapnak szerepet. Tehát a választhatóság és a választás joga mindenképpen érvényesüljön. Ez az És mi történik például akkor, hogyha valaki valamilyen más posztot is szeretne betölteni, mondjuk polgármester szeretne lenni egy belga faluban, és akkor hogyan érvényesülnek ennek a személynek a jogai. Na most, nagyon sokat beszéltünk az első bekezdésről, ugyanis ez az első bekezdés nagyon fontos, és itt most visszatérnék az álhírekre, a fake newsra. Sok esetben egyszerűen nem tudjuk eloszlatni az álhíreket, mert ki vagyunk radírozva a médiákból mi kicsi frakciók. Ezért tartom rendkívül fontosnak az első bekezdést, és várom a kollégák megjegyzését. Kedves Maria úr, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, ha megengedik, akkor most kettő percre nem mint ülésvezető szólnék, hanem mint az Európai Néppárt shadow ehhez a kérdéshez. Maria úr, nagyra becsülöm az ön bevezető felszólalását, nagyon részletesen felvetette a problémákat, az esetek többségében szeretném önt biztosítani arról, hogy az Európai Néppárt egyetértezik el a felvetésekkel, illetőleg a problémákkal. Én magam is megkérdezem még a kollégáim véleményét az Európai Néppárton belül, megpróbálunk kialakítani egy közös eh, platformvéleményt. Egyetértek önnel, hogy meg kell próbálnunk egyensúlyt találnunk az elvek között és a gyakorlati alkalmazás között, illetőleg egy okos harmonizációt kellene kiépíteni az Európai Unió tagállamai között, hogy eh, eh, a különböző tagállamokban maximálisan meg tudjunk felelni ezeknek az elvárásoknak, amikről ön szólt. Tehát valószínűleg a héten még írásban is majd jelezzük a véleményeinket, megvitatjuk ezeket a kérdéseket a petíciós bizottságban, és majd november 21-én fogunk itt szavazni. Az időpontokat majd még a vita végén közlöm. Köszönöm szépen, ez az Európai Néppárt véleménye, és még egyszer köszönöm szépen az ön átfogó értékelését. Papadakis kolléga kért szót a szocialisták nevében. Kolléga parancsoljon. Na, ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον συντάκτη της χρονοδότησης, τον κύριο Νόδη Μαριά, για το συνεχτικό κείμενο <coughs> που ετοίμασε. Szeretném megköszönni Mária Szúrnak, a vélemény készítőjének azt, hogy ilyen részletesen beszámolt a véleményről.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 Uzo will be. Uzo. Uh, Sivania, like Graba. Mr. Cabrasao, please. Thank you. Till, till he recovers. Thank you, Chair. Um, I agree with... Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok mindennel egyetértek abból, amit Maria úr mondott. Jogszabály természetesen már nem lehet megváltoztatni a választásokig. Második pont. A jelöltek eh, előtt álló akadályok egységesek kell, hogy legyenek az egész Európai Unióban. Mert ha ez nem így van, akkor lesznek olyan jelöltek, eh, amelyek jobb helyzetben vannak, eh, hogyha ilyen kettős helyzettel találjuk magunkat szemben. Nagyon sok probléma van természetesen a listákkal, ugye kik állítják össze a listákat, stb. A küszöb, hát ez egy katasztrófa szerintem. Hiszen több millió polgárt kihagyunk, hogyha ez így lesz. De szerencsére 2019-ben azért ez nem így lesz. És a kult szó a participation, a részvétel amit Maria úr is ezt kifejtette. Hogyha polgárokról beszélünk, uniós polgárokról, akkor legyünk azzal tisztában, hogy mi mindig polgárok vagyunk, nem csak amikor választáson részt veszünk, vagy szavazunk, nem csak abban a tíz másodpercben vagyunk polgárok, amikor leadjuk a szavazatokat. És hogyha nem tekintenek minket polgárnak, akkor a végén nem is leszünk azok és ez tényleg katasztrófa. Szeretném aláhúzni az európai polgárság hatalmas jelentőségét, tehát részvétel, ne legyen küszöbb. Mindezek a dolgok rendkívül fontosak, és ezért tényleg azt ajánlom, hogy ezt a végső jelentésben hangsúlyozzuk ki. Köszönöm. És még egy, még egy másodpercet kérnék hagy mondjak valamit, ami azért kapcsolódik ehhez, bár egy kicsit más dologról van szó. Elnök úr, Piszente Portas előző közleménye kapcsán nem kapta meg a lehetőségeket a, reag- a lehetőséget a reagálásra. A bizottság és a parlament után a petíció benyújtójának rendszerint azért még van két perce, hogy reagáljon, és ezt most nem kapta meg. Szerintem Vicente Portes esetében nagyon jó lenne, ha ezt a lehetőséget megadta volna. I'll do my best and I'll try. Köszönöm szépen én is Mária úrnak, köszönöm a szöveget, és köszönöm azt is, hogy különböző paradox helyzetekről beszélt, Görögországban előforduló helyzetekről. Elmondta, hogy ez tulajdonképpen az Európai Unió elleni támadásról is beszélhetünk. Ezt mind időben rá kell mutatni erre. Ti világossá kell tenni, hogy nem csak elméletben, hanem mindig is tisztelettel kell bánni a polgárok jogai tiszteletbe kell tartani a polgárok európai választásokhoz fűződő joga kapcsán. Mindent transzparensen kell lebonyolítani, hozzáférhetővé kell tenni mindent az európai polgárok számára. Persze hol vannak a határok, például a petíciós jog kapcsán, erről is beszélhetünk. De a polgárok számára minden eljárást jobban hozzáférhetővé kell tenni. Működjön transzparensebben a tanács, amikor döntéseket hoz, úgy, ahogyan a szerződésekben ez szerepel. Ugye a szerződések azt mondják, hogy a polgárok képviseletében kell meghozni a döntéseket, és a polgárok hozzá kell, hogy férjenek a döntésekhez. Nyilvános üléseken kell, hogy tanácskozzon a tanács, és amikor szavaznak a törvényjavaslatokról, akkor is ez legyen transzparens. A polgárok férjenek hozzá az összes szükséges információkhoz, mind a 24 hivatalos EU nyelven. Ezt világosan kell, egyértelműen kell megfogalmazni, hogy a polgárok megalapozott döntéseket tudjanak hozni, amikor élnek a jogaikkal amelyeknek alapja a Lisszaboni szerződés, és itt különösen fontos az Európai Unióban az emberek szabad áramlásának a joga, szabad mozgásának a joga. A leegyszerűsített választás, például elektronikus választás, azt eredményezhetné, hogy többen vesznek részt a választásokon, különösen a következő európai vála- parlamenti választásokon. Fontos lenne, hogy mindenkinek legyen joga arra, hogy fordulhasson a saját országának az ombuszmanjá, ombuszmanjához, és az európai polgárság kapcsán jó lenne egyfajta európai platform, ahol az Európai Unió legfontosabb vívmányait, eredményeit tudnák elolvasni a, a polgárok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Óhajt még valaki szólni a kollégák közül? Nem. Tehát megköszönöm a vitát. Szeretném elmondani, hogy október 12-ig délután három óráig van lehetőség a módosító javaslatok benyújtására, tehát október 12 délután három óra, és a petíciós bizottságban október 21-én fogunk szavazni róla. Mária Szúr, zárszó, parancsoljon. Azt hiszem, hogy a beszélgetésből, az eszmeseréből világosá vált, hogy nagyon hasonló irányban akarunk tovább haladni. A cél, hogy megszülessen egy konszolidált, konszolidált szöveg, amely tartalmazza a legfontosabb gondolatokat. Hatékonyság, eredményesség, ezek a kulcs szavak az európai, az uniós polgársággal kapcsolatban. Az európai választások kapcsán pedig természetesen a választó jogállak közép pontban Minden szempontot megpróbálunk figyelembe venni, hogy egy nagyon átfogó és jó szöveg szülessen meg. Köszönöm a kollégák hozzászólását, az észrevételeit, és akkor, ahogyan ön mondta, október 12-ig a módosítókat elkészítjük. Azt hiszem, hogy úgy korrekt, hogyha még megkérdezzük az Európai Bizottság képviselőit is, tehát Marie-Helen Boulanger vagy és uh, Julian Moore van jelen a bizottságból. Parancsoljanak! Marine Boulanger. I'm head of unit in charge of EU citizenship rights az EU állampolgársági jogokkal foglalkozó osztályvezető vagyok, Ellen Boulanger, és én fogok akkor hozzászólni az uniós polgárságot érintő rendelkezések végrehajtásáról szóló jelentés kapcsán. Csak arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy az Európai Bíróság kimondta, hogy az Európai Uniós állampolgárság tulajdonképpen ugyanolyan jogokat biztosít mindenkinek, mint az adott ország állá, állampolgárai. Természetesen például a petíciók benyújtásához való jog, ami önöknek nagyon fontos, a választójog, a szabad mozgáshoz való jog az Európai Unióban. Két évenként kell jelentést írni az uniós polgárságot érintő rendelkezésekről, és akkor ez természetesen erről önök véleményt írnak, és ennek megvan a maga megfelelő álláspontja. A bizottság elkészítette az elmúlt évben a jelentését, és ezzel kapcsolatban csak néhány fontos kezdeményezést szeretnék elmondani. Nincs túl sok időnk, úgyhogy csak röviden. Ami a szabad mozgást illeti, a bizottság elindított egy javaslatot a személyi igazolványok, ID kárdok tekintetében, amely segítené a polgárokat a mindennapi életben, valamint nagyon fontos biztonsági eszköz is lenne, ezt természetesen meg kell vizsgálniuk a társjogalkotóknak, így a parlamentnek is. Ezen kívül, mint ahogy az előttem szólók is elmondták, a jó gyakorlatok cseréjét is elindítottuk a választójog kapcsán. Itt a helyi választásokra indítottuk el a munkát, és azt vizsgáltuk, hogy hogyan tudnak a helyi választásokon szavazni azok az Európai Uniós állampolgárok, akik egy másik tagállamban élnek itt megfelelő pénzösszegeket is elkülönítettünk, hogy segíteni tudjuk a helyi választásokon való részvételét azoknak, akik egy másik tagállamban élnek. Volt egy európai hét, a Városok és Régiók hete, aminek keretein belül szintén beszéltünk a helyi választásokról. Ebben az évben is volt egy nagyon fontos hét, az Európai Polgárok hete, ez a konzuli védelem hatályba lépésével kapcsolatos tulajdonképpen, ez is egy nagyon fontos jog, a konzuli védelemhez való jog. Együttműködtünk a tagállamokkal ennek az irányelvnek a végrehajtásán, és természetesen gorcsó alá vettük a helyzetet minden egyes tagállamban. Elkészítettünk egy olyan kezdeményezést is, ami arról szólt, ez is a konzuli védelemhez kapcsolatos, hogy milyen pót dokumentumot kap valaki, aki elveszíti az útlevelét vagy a személyi igazolványát külföldön. Tehát, hogy egységesítsük, hogy milyen pótló dokumentumot kaphatnak ezek a személyek. Ezen kívül azzal is foglalkoztunk, hogyha valaki veszélybe kerül, a hazájától távol, akkor milyen segítséget kaphat abban az országban, ahol éppen tartózkodik és ahol veszélybe kerül. Természetesen együtt dolgozunk a parlamenttel is, a mobilitási jogok és az információhoz való hozzáférés kapcsán. Felmerült az is, hogy ezeknek az információknak az átláthatósága is nagyon fontos. Ennek kapcsán egy érdekes csomagot dolgozott ki az idei évben a bizottság, illetve az elmúlt évben is foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, ez az európai választások integritására vonatkozik. Itt az átláthatóságot vizsgáltuk, a dezinformáció, az álhírek elleni harcot, és a tagállamokkal természetesen beszéltünk mindezen szabályok átültetéséről és végrehajtásáról is. Az alapjogi kollokviumot megszerveztük az idei évben is, ez egy nagyon magas szintű konferencia, amely az európai demokrácia védelmét szolgálja. És még egy pontot szeretnék elmondani az e-voting, az elektronikus szavazás és a küszöbértékek kapcsán – Ugye a tanács megegyezett az új választási szabályokról, tehát ezt az új és naprakész helyzetet, amit most fogadott el a tanács, természetesen meg kell még ismernünk. És hogy ne legyen túl hosszú a hozzászólás, már csak egy dolgot szeretnék elmondani. Az Európai Uniós polgárság, állampolgárság kidolgozása és működése minden egyes intézmény számára fontos. A bizottság maximálisan elkötelezi magát amellett, hogy az európai állampolgárságot valósággá tegye, és együttműködünk a civil társadalommal, a helyi és regionális hatóságokkal, a tagállamokkal és az európai polgárokkal is. Ugyanis akár hiszik, akár nem, maguk a polgárok is nagyon sok visszajelzést küldenek nekünk. Amikor megkérdezzük az európai polgárokat, akkor természetesen tudják, hogy ők európai polgárok, de hogy mik a jogaik, azzal nincsenek tisztában. Köszönöm. Bulazs hogy köszönöm szépen. Maria úr, óhajt reagálni? Nem? Rendben. Köszönöm szépen, tehát október 12-én délután három óráig várjuk a hozzászólásokat, és miután Terika Brasszúr azt kérte, hogy Vincent Portes úrnak az előbbi, tehát a Lamarial Pego Oliva Nemzeti Park ügyében adja kettő perc zárszóra lehetőséget, akkor most megteszem azt. Kettő perc. Öné. Igen. Vale, pues muchas gracias. Seré breve con la respuesta, sobre todo. Köszönöm szépen, nagyon rövid lesz a válaszom. A bizottság képviselőjének szeretnék válaszolni. Ő beszélt bizonyos adatokról, amelyek fontosak. Nagyon fontos, hogy ellenőrizzék ezeket az adatokat. A településen, hogy miután nincs 2000 lakos, ön azt mondta, ezért nem tekinthető településnek. Nos, Montebégo Pégó, Rafal és Déna körzetben helyezkedik el. Önnek csak az egyik körzetből van információja, nem mind a háromról, de mi azt mondjuk, hogy négy, ötezren ezeren laknak a mi településünkön. Azután furcsa, hogyha Pégó állítólag ugye teljesíti a kötelezettségét, ahogyan öntől hallottuk, de a település pedig nem része ön szerint ennek a Pégó körzetnek, tehát Pégó település a Pégó körzetnek. Itt hát van egy szennyvíz tisztító, ami, ami nem működik. Nem, nem logikus az, hogy most a mi településünk nem tartozik ahhoz a körzethez, aminek pedig a részei vagyunk. Ami pedig a habitat irányelvet illeti, ugye a tagállamok felelősek ezért a végrehajtását, de az élőhely a habitat irányelv negyedik cikkében az szerepel, hogy ezeket a területeket védeni, óvni kell külső veszélyektől, hogyha valamilyen potenciális veszély jelentkezik. Nos, ez a kockázat, ez, ez jelen van, ugye a független laboratóriumok vizsgálati eredményei rendelkezésünkre állnak, ezeket elküldtük az egészségügyi minisztériumnak is. És végül még valamit hagy mondjak el. Mi is végeztünk elemzéseket a Nemzeti Parkban, és ott már láttuk, hogy már magában a parkban is a szennyeződés jelen van, nem 350 méterre a park szélétől, hanem már magában a természetvédelmi területen ott van a szennyeződés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Én is köszönöm szépen azzal, hogy a döntés megszületett, a petíció nyitva marad, és a további információk birtokában visszatérünk majd a vitához. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. So, ladies and gentlemen, it was, it was all for today. Thank you very much for your participation. Hölgyeim és uraim, akkor mára ennyi lett volna. Holnap pedig, ha nem tévedek, reggel kilenckor folytatjuk. Nagyon kellemes szép estét kívánok.